vállalkozást és hogy a román piacra behatoljon. Köszönöm! Az ECF frakciótól kinevezési kéremeket kaptam a különböző szakbizottsági kinevezésekre, ezt felvesszük a jegyzőkönyvbe, ennek az ülésnek a jegyzőkönyvébe, hogyha nincsen ellenvetés a jegyzőkönyv elfogadásáig, addig akkor ezeket a kinevezéseket megerősítettnek tekintjük. Ezzel felfüggesztem az ülést, 21 órakor folytatjuk.